Kérem, hogy foglaljanak helyet, megkezdjük az ülést. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Megnyitom az ülést. Pontosabban folytatjuk a december 17-én berekeztett ülésünknek a menetét, és szomorúan kell önöket tájékoztatnom, hogy Pilar Juárez Bohal a Haiti ö, látogató csoport tagja, még továbbra is eltűntnek van nyilvánítva, és keresik. Az Európai Parlament tagjaként nagyon hiányzik nekünk, és átérezzük ennek a helyzetnek a tragikumát. Anyagi segítséget ígértek a tagállamok, és 150 rendőrt küld az Európai Unió hajtéra. Mentőcsoportokat is küldtek egyes tagállamok. Ez a legsúlyosabb katasztrófa a Haiti történetében, és az emberiség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófája is. Becslések szerint számos európai állampolgár is életét vesztette, illetve többen eltűntek. Most pedig arra kérném önöket, hogy egy perc, szünet, egy perc némasággal adózunk az áldozatok emlékének.